Kedves Odi kolléga, ez nagyon fontos felvetés. Utána fogunk járni a dolognak. A következő ülés elején fogjuk elfogadni a mostani ülés jegyzőkönyvét, ha nincsen ellenvetés, akkor a mai napon elfogadott állásfogási indítványt a megnevezett személyeknek, szakbizottságoknak el fogom juttatni.